Buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek. Possiamo cominciare il nostro incontro con... Eh, Folytassuk a munkát, melyre Gégen Quinn biztosasszonynal fogunk most találkozni. A vele folytatott eszmecsöre következik az innovációért, kutatásért, tudományért felelős biztos. A strukturális párbeszéd keretében üdvözöljük őt itt. Megköszönöm biztos asszonynak, hogy ellátogatott ma ide. Egy órás eszmecserére kerül a sor. Először 15 percre megadom biztos asszonynak a szót, utána a frakcióvezetők következnek, tehát a koordinátorok és a frakciók szószólói, és aztán pedig sorban minden egyes kollégának megadom a szót, hogyha kérdést kíván föltenni. Rögvest meg is adom biztos asszonynak a szót. Néhány percet azért vártunk, hogy ha esetleg befut még néhány kolléga, de szerintem de eh, eh, elég korán van még, bizonyára befutnak, még elnézést kérünk egyelőre, hogy ilyen kevesen vannak a teremben. Tessék, biztos asszonyon következik, parancsoljon. Köszönöm. Szártori asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak és a struktúrál dialógus keretében szólhatok. Jól tudjuk, hogy a gazdaság kilábalása hosszú távú a talpraállás, az innováció, a szolgáltásokban, munkahelyekben megvalósul innováció és a jobb életminőség céljait szolgálják. 2013-ban, hogy legyőzzük a válságot, megpróbáltunk kollégeket teremteni és termelékenységet javítani egy új szinten. valami baj van a tolmácsolása, ez egyik asszony. Nem hallom, mondja. Ma eh, c'è un collega in sala che dice che non arriva bene l'interpretazione. Valaki azt mondja, hogy nem kap megfelelő hangot a felhallgatójában. Talán átülne egy másik felhallgatóhoz, az lehet, hogy működik. Másnak nincs problémája, csak önnek. hogyha valószínűleg az ön készülékében van a hiba. That means um, That means focusing on the competitiveness our Tehát ez egy nyílt gazdaság építését jelenti, amely innovációt jelent a vállalkozók számára. Ez a termelékenység és a pénzügyekhez való a finanszírozáshoz hozzájutás nagyon fontos a kkv számára azt is jelenti, hogy a kutatásfejlesztést kell támogatni, és olyan közszektort létrehozni, amely az innováció útjait keresi, beruház innovációba, és a kereskedelmi szokásokban az innováció pozitív hatásai a növekedésre és a munkahelyekre kulcsfontosságú Európa 2020 stratégia szempontjából. A globális gazdasági verseny <clears throat> összefüggésében versenyképességünk a kutatáson és az innováción függ. A jelenlegi válság bemutatta újra ezt a tényt a tagállamok, amelyek többet ruháztak a K plusz F-be, jobban kiállták a válság viharait. Ezért terveztük a Horizon 2020-as úgy, hogy a kutatás fejlesztést, növekedését szolgálja Európában. Garantálnunk kell, hogy Európa a kereskedelmi beruházások, az üzleti beruházások fő célpontja maradjon. Az európai multivállalatok is jobb, ha Európába ruháznak be, mint máshova, és a külföldi beruházásokat is várják. Ez fontos része a gazdasági kilábalási stratégiának és a versenyképes gazdaság további fenntartásának. Ehhez az kell különösen, hogy megvédjük a közberuházásokat a kutatásfejlesztésbe, és felgyorsítsuk a növekedés támogató szakpolitikai reformokat EU és nemzeti szinten egyaránt. Szolid, hosszú távú perspektívát kell kínáljunk a befektetőknek és kutatóknak, hogy világszerte érezzék ezt, és Európa legyen egy megfelelő választás számukra. Egy megfelelő több éves pénzügyi keret révén és a 2020-as költségvetés révén erős jelzést küldhetünk arról, hogy Európa továbbra is a kutatás, innováció éllavasa kíván maradni. Ha ezt nem tesszük, elveszíthetjük a világ befektetőinek bizalmát, és ezáltal a nagyon várt növekedési perspektívákat. A februári állam és kormányfők döntése ellenére úgy tűnik, hogy az akkori politikai megállapodás továbbra is katalizátor hatással lehet a növekedés a munkahelyteremtésre. A Horizon 2020-as stratégia tehát nagyon komolyan hozzájárulhat a, a stratégiához. Ez azt jelenti, hogy okos, inkluzív növekedésre van szükség, és ezt ebben az EU szintű lépések hozzáadott értéket hoznak a program. Így módon hozzájárult a kétszerúta stratégia sikeréhez. A 2020-as stratégia különös hozzájárulásai szempontjából a 2020-as Horizon és az Erasmus programok rendkívül komoly hozzáadott értéket hozhatnak már 2013-ban is, bár a konklúziók nem határoztak meg a 2020-as, Horizon 2020-as számára számadatokat a megállapodott táblázat kb. 70 milliárd eurót irányoz elő a következő 7 évre. Ez kb. 25%-os növekedés a hasonló tevékenységekre vetítve a mostani MFF keretében, azonban jóval kevesebb, mint az a 80 milliárd euró, amelyet az Európai Bizottság javasolt, és jóval alatta van a 100 milliárdos tételnek, amit az Európai Parlament kért. Elemezzük részletesben hogy mit jelent ez a végső számadat a Horizon 2020-as tervezési szempontjából, még ennél is fontosabb, hogy teljesen figyelembe vegyük a parlament jogát abban, hogy nézeteit is metételhesse ebben a kérdésben az asszent eljárásban. Az elmúlt heti Strasburgi állásfoglás már erős jelzéssel szolgált ez irányban. Az általános az EU 2014-es éves költségvetések végletesre vonatkozó irányításokkal egyetemben érthető ez. Ugyanakkor a bizonytalanság nem jó. Hogy legyek világos, ha nincs költségvetési megállapodás ebben az évben, akkor nem lesz lehetőségünk semmilyen 2014-es javaslatra. Más szóval, ez azt jelenteni, hogy körülbelül 10%-os csökkenéssel kell számolni a kiadások tekintetében a kutatás és fejlesztés területén. Nagyon fontos az Európai Uniós finanszírozás az egyetemek számára, illetve minden fontos intézmény számára, ezért ez a csökkentés nagyon nagy sokkot jelenteni a rendszernek. Számítunk a képviselőkre, hogy megakadályozzák ezt a helyzetet. Tudom, hogy az, e, az intézményközi tárgyalások elég jól haladnak, szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, illetve a jelentéstevőknek. Ezért a március 5-i trialóguson jó pár előrelépés történt konkrétan a keretprogramban. Ezen kívül nagyon jól tudjuk, hogy további munkára van szükség, például a szinergiák, a strukturális alapokkal való szinergiák, a stratégiai specifikus panelek, a KKV eszközök, területén, illetve a PPP-k területén és biztos vagyok abban, hogy egy kiegyensúlyozott megállapodásra jutunk majd ezeken a, ezekben a kérdésekben. Szeretném azonban hangsúlyozni még egyszer, hogy mennyire szükséges az, hogy egyszerűsítsünk. Az egyszerűsítést beépítettük a Horizon 2020-as struktúrába, illetve annak tartalmába is, és benne van a részvételi szabályokban is többek között. Az Európai Uniós kutatási finanszírozást egyszerűbbé kell tenni, koherensebbé, és ezáltal KKV barátabbá válik a Horizon 2020, illetve segíteni fog abban is, hogy a know-how terjesszük. Egyszerű szabályrendszere van szükség, amely a jogosultságot, a beszámoltathatóságot, illetve az audit tevékenységeket vezérli. Azonban egy minimális rugalmasságra mindenképpen szükség van, a bizonyos kezdeményezések területén, gondolok itt a JTI-kre. Az adminisztratív terheket mindenképpen csökkenteni kell a kedvezményezettek számára, vonzóbbá kell tenni ezt a programot, és ehhez egy költség visszafizetési megközelítést kell alkalmazni. Nagyon fontos, hogy a megfelelő könyvelési, illetve menedzsment gyakorlatokat mindenütt elfogadják. A bizottsági megközelítés, amely az egy projekt, egy finanszírozási ráta és egy közvetett költség elvet követi, ez mindenképpen mérföldkő. Például a 100 per 20-as rendszert az egész FP7-es program keretében használtuk, és mindenki elismert ennek hasznosságát, gondolok itt különösen az egyetemekre, illetve a nyilvános kutatási szervezetekre. Nagyon sikeres volt ez a metodológia. Ezen kívül az ipar is elfogadta ezt a megközelítést, a Horizon 2020-ban való részvételt növelni kell az innováció érdekében. És végül egyértelmű, hogy a kedvezményezettek nagyon sokat nyerhetnek az egyszerűsítésből, hiszen az administratív terhek csökkennek, jogbiztonság alakul ki a költségeket illetően, és ez mind alacsonyabb hibarátához vezethet. Ezeket a gondolatokat hangsúlyozták a számvevőszékben is a részvételi szabályok kapcsán. Tudom, hogy még nem beszélünk a finanszírozási modellről a trialógusok során, azonban biztos vagyok abban, hogy ezeket az aspektusokat figyelembe kell venni akkor, amikor a tárgyalási folyamat megindul majd a következő hónapban. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy a bizottság elkötelezett továbbra is, együtt kíván működni az Európai Parlamenttel, az Európai Elnökséggel, és megpróbálja kialakítani az első olvasati elfogadását ennek a programnak. Ami a többi kezdeményezést illeti, örömmel tájékoztatom önöket, hogy a kutatás és innovációs kezdeményezés benne van a 2012-es bizottsági munkaprogramban, és ez, ez időben megszületett. Egyetlen egy kivétel van, az innováció, az Innovációs Unió 2012 címet viselő dokumentum. Ami pedig a nemzetközi együttműködést illeti a kutatás, kutatás az innováció területén, ez a dokumentum, a közlemény megszületett, és most a megvalósítás előtt állunk. Örömmel jelentem be, hogy a PPP-k területén, illetve a nyilvános partnerségek területén is megszületett a jogalkotási program időben, és valóban valószínűleg hamarabb elfogadásra kerül majd így az intézményközi tárgyalásokat elősegítheti a parlamenti választásokat megelőzően. Ezek a jogalkotási javaslatok közös céllal rendelkeznek, a 2020 keretében megfelelő partnerség kialakítása, amely összehozza az európai szintű, illetve nemzeti szintű szereplőket PPP-kben, illetve az állami és ipari szereplőket, szereplők munkáját segíti. A jelenlegi forrásokat optimalizálni kell, megfelelő befektetésre van szükség, illetve kritikus tömegre a megerősített partnerségek területén. Ez rendkívül fontos az európai kutatási terület konszolidálása, céljából. A különböző perspektívákkal és közös célokkal rendelkező partnerek együttműködése segíti majd a 2020-as programot, illetve az új technológiák piacra kerülését és termékek piacra kerülés, kerülését például a gyógyszeriparban, az energia, a közlekedés, az elektronika területén többek között. Ezek a partnerségek legyőzhetik a töredezettséget, szinergiákat hozhatnak létre, és tudományos vezető szerepet töltenek be. Ez a gazdasági megújulást, helyreállítást fölgyorsíthatja, és innovatív megoldásokat biztosít. Azt szeretném, hogy ezek az új partnerségek ambiciózusak legyenek, és a Horizon 2020-as program elejétől kezdve fölálljanak, és ezért a bizottsági szolgálatok szorosan együttműködnek a partnerekkel, óriási erőfeszítéseket tesznek az előkészületek területén. Célunk az, hogy a javaslatrendszer megszülessen június végére. Természetesen az új partnerségi kapcsolatok figyelembe veszik az eddigi partnerségi kapcsolatokból levont tanulságokat, illetve az értékeléseket, az érintett felek javaslatait, illetve hatástanulmányokat is. A jövőbeli partnerségek Európai Uniós finanszírozását közös elvek fogják vezérelni, mint a megfelelő pénzügyi igazgatás, az átláthatóság, a nyílt verseny és a kiválóság, a Horizon 2020-as részvételi szabályok alapján fogunk, fog ez működni korlátozott számú derogációkat is biztosítunk, de csak abban az esetben, hogyha ezek megalapozottak, és ezek számát próbáljuk minimalizálni. A State of the Innovation Union második jelentését ezen a héten fogjuk elfogadni, és ez a legfontosabb politikai fellépéseket, illetve eredményeket fogja bemutatni 2012 során a 34 kötelezettségvállalás területén az innovációs stratégiában. Köszönöm a figyelmet! Grazie, a nome di tutti i colleghi. Köszönöm szépen, az összes kolléga nevében köszönetet mondok biztos asszonynak. Akkor most Pilar Castillo-nak adom meg először a szót a néppár nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ismételten üdvözlöm biztos asszonyt! Gyakorlatilag a parlamenti ciklus végén járunk már, és még egy nagyon fontos dolgot le kell, zár, le kell zárni, ami a mi hatáskörünkbe tartozik, ez pedig nem más, mint a Horizont 2020, hiszen ez kulcsfontosságú jelentőségű. A versenyképesség, a foglalkoztatás szempontjából a válság mindenütt jelen van, de néhány területen különösen jelentős ennek a hatása. Vannak olyan tagállamok, ahol ez még inkább látható. Az, azt hiszem, hogy az innováció és a kutatás segíthet abban, hogy ebből ki, kilépjünk, lépjünk. Ezt kell finanszírozni, és erről szól a Horizont 2020 is, ez egy nagyon fontos lökést adhat, és azt hiszem, hogy a legfontosabb eszköz, az ezzel kapcsolatos költségvetési nehéz, nehézségeken kéne túljutni, és ez néhány tagállamban nagyon súlyos probléma. Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a tanácsa folytatott tárgyalások állása. Ugye itt vannak költségvetési határok nyilván. A parlament által kért összegtől nagyon messze van a tanács által tett javaslat, de jó lenne, hogyha ezt a lehető legközelebb hoznánk ezt a finanszírozási szintet a parlament által kérthez. A parlament részéről az illetékesek, a jelentéstevők, a jelentéstevők nagyon aktívan járnak el a tárgyalások során. Nos, örülnék neki, hogyha ezt a kérdést tényleg meg tudnánk oldani, és végezetül még egy kérdés. Szeretném tudni, hogy pontosan mennyi az, amit hajlandóak megajánl- megajánlani finanszírozás szinten. Beszélhet, beszéltek már 4 milliárddal többről, 4 milliárddal kevesebbről, pontosan mennyiről van most szó. A parlament számára prioritásokat kell felállítani, jó lenne, hogyha ez elérne az 5%-ot legalább, nagyon fontos, nagyon komoly hatása lesz ennek majd. Tehát a kérdés az, hogy mikor tud nekünk végleges információt adni arról, hogy pontosan mennyi lesz majd a finanszírozási szint. Grazie, la parola ter- Köszönöm szépen, Teresa Maduro asszony következik. Muchas gracias, presidenta, señora comisaria, ante todo agradecerle su presencia en esta Köszönöm szépen, biztos azt, hogy megköszönöm a látogatását, örülök annak, hogy eljött ide eh, hozzánk, és eh, előre bocsátom azt, hogy a legtöbb gondolatával egyetértek. Említette azt is, hogy a Horizont 2020 eh, ütemterve milyen lesz, hogyan kívánja ezt lezárni, ezzel mindenképpen egyetértek, hiszen ez jó lenne a kutatóknak, fejlesztőknek. nagyon fontos lenne, hogy a tárgyalásokat sikeresen le tudjuk zárni a 2000, Horizon 2020-as programmal kapcsolatban. A tanács legnagyobb része már egyetért, mások szeretnének még hajlandóak lépéseket tenni a tanácsban. Nos, néhány nappal ezelőtt, március 8-án Nemzetközi nőnapom előrelépés történt nemek közötti egyenlőség kérdésében, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférés területén. Ez pozitív. Minden, mind a két fejleménynek azt hiszem, hogy hatása van a versenyképességre, hiszen hogyha a nők jobban jelen vannak a foglalkoztatásban, akkor az mindenképpen az innováció és a gazdasági fejlődés ma már hajtja a vizet. Fontosnak tartom azt, hogy az innováció hozzáférhetőbb legyen mindenki számára, a nők számára is, és úgy vélem, hogy az Unió területén bárhol biztosítani kell ezt a nők számára. Említette biztos asszony, és az előttem szóló is, hogy az Európai Tanács milyen következtetéseket hozott az 1-es A költségvetési sorban. Ezzel kapcsolatban komoly agályaink vannak, ez ellentmond az összes eddig elemzésnek, még a tanács elemzésének is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az egészséges, hogyan lehet az európai versenyképesség pályájára, illetve a gazdasági növekedés pályájára visszatérni. Alapvetően a keretprogramból indulunk ki, ezért az összes frakció, így a miénk is, a minimális küszöböt mellett törünk láncsát, amit a, a bizottság javasolt. Egy kérdést szeretnék még föltenni. A Horizont 2020-nak egyébként én vagyok ellentéstevője, ezért a kérdés. A parlament érdeke az, hogy a határon átnyúló infrastruktúrákat prioritásként kezelje, az európai technológiákat kívánjuk előtérbe helyezni ezáltal. Ön már többször is elmondta, hogy önnek már többször is elmondtuk, hogy a GTI-ok nem feltétlenül átláthatóan működnek, és nagyon kevés kézben összpontosul az ezzel kapcsolatos finanszírozási tevékenység. Komoly agályaim vannak ezzel kapcsolatban. Kettős a kérdésem. Az európai kiváló kutatókat hogyan védhetjük, hogyan érhetjük el, hogy a Horizont 2020-hoz hozzájussanak. Második kérdésem, hogyan lehetünk hatékonyabbak a PPP-ket illetően, illetve a GTI-okat illetően? Biztos asszony, Kérem, hogy a hatástanulmányokról számoljon be, hiszen a GTI joggal kapcsolatban ilyen hatás elemzések készültek, és remélem, hogy az ön segítségével a parlamenthez is előbb-utóbb bejutnak ezek a dokumentumok. Köszönöm, elnök. Jordán, asszony két perc. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. A kiválóságra való ösztönzéssel kapcsolatos ez az egész Európai Unió területén. Ezzel kapcsolatban az egész parlament nagyon támogató volt, és szeretnénk, hogyha azt is ösztönöznénk, hogy minél több ország vegyen részt ebben a programban, hiszen egészen idáig nagyon kevés tagállam vett részt. Na most ezen célkötőzésre körülbelül 1 milliárd eurónk van. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan vélekedik erről. ismerik a parlament véleményét a kiválósággal kapcsolatban. Egyetértenek ezzel vagy sem? Milyen alapon dönt, hoz, hoznak döntést ezen alapokról? Több intézkedést kívánnak elérni kevesebb pénzzel, vagy, vagy ugyanannyi pénzzel, de hatékonyabban kívánnak fellépni, mi az elképzelés? Létezik egy projekt, a Flats Flagships. Úgy vélem, hogy az Európai Unión belül, sőt azon, annak területén kívül is fel kell tárni az ezzel kapcsolatos igényeket. de a lényeg az, hogy megfelelő számban jelentkezzenek erre, vagy vegyenek részt ebben a tagállamok. Az Európai Bizottság hogyan tudja azt garantálni, hogy az összes európai illet, összes európai érdekelt fél részt tudjon ebben venni? Köszönöm szépen, elnök Elnök asszony és biztos asszony, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Szeretnék a Horizon 2020-as tárgyalásokról szólni. Volt egy kezdő tárgyalásunk, illetve két trialógus. Az intézmények megállapodásra szeretnének jutni, és erre irányuló elkötelezettségükről tanúbizonyságok tettek. Az előző trialógus igen gyümölcsöző volt, jó pár téma tekintetében előrelépés történt, azonban még mindig vannak nyitott kérdések. A biztos asszony is szólt még egy-két fontos témáról, amely nyitott a jelenlegi fázisban. Még egyel szeretném ezt kiegészíteni, amely rendkívül fontos az Európai Parlament számára, illetve kollégám Jordan már szólt erről, ez pedig a részvétel bővítése. A saját külön jelentésem erről a témáról szól, és konkrét fellépésekkel részletezi ezt a témát, különböző csapatok létrehozásáról, tehát a, a részvétel bővítése az alapvető cél. Ahogyan önök is tudja, ön is tudja, ez egy rendkívül fontos téma számunkra, és egy költségvetési sort is kértünk ezen fellépések támogatására, számítunk az ön segítségére, és nagyon reméljük, hogy a, ezeket a twinning és teaming programokat ön is fölkarolja megfelelő költségvetési támogatást biztosít számára. És utolsó megjegyzésként egy kéréssel fordulok önhöz. A Horizon 2020 tekintetében egy adatot is megemlített. Természetesen szeretnénk, hogyha ez ambiciózusabb lenne. A tanács végkövetkeztetései alapján azt látjuk, hogy a Horizon 2020 valós növekedést kell, hogy biztosítson a 2013-as szinttel összevetve, tehát, hogyha figyelembe vesszük a hetes keret, keretprogramot, a ide tartozó részét a CIP-nak, akkor az én véleményem szerint, az én számításaim szerint a kialakuló végösszeg meghaladja a 70 milliót, tehát reméljük, hogy magasabb lesz majd ez a végösszeg. Reméljük, hogy ön is felcsillanthatja a remény számunkra. Köszönöm szépen. Grazie, kollega Eller, prego. Köszönöm szépen, Eiler, kollega. Zunächst einmal möchte ich mich bei der Vorsitzenden Satori ausdrücklich bedanken, dass sie, obwohl ja... Tisztelt elnök asszony, üdvözlöm Önt, és nagyon örülök annak, hogy a parlament közös álláspontját támogatja. Jelenleg nem igazán tudjuk, hogy a bizottság milyen álláspontot képvisel a tanács és parlament között. Technikai megbeszélések keretében van egy olyan terület, ahol egyetértünk a tanácssal, ez pedig azt jelenti, hogy minden szükséges dokumentummal rendelkeznünk kell, mielőtt ki a kérdést, a kiírást körbeadják, ez pedig azt jelenti, hogy ha ez nem valósul meg, akkor vagy a bírósághoz fordulhatunk, vagy pedig tisztázni kívánjuk a parlament és a tanács pozícióját. A jelenlegi rendszerben nem hiszem, hogy megoldást találunk és a bizottság fejet kell, hogy hajtson majd a tanács és a parlament akarata előtt, megfelelő javaslattal kell, hogy előrukoljon. Remélem, hogy a pozitív úton maradunk, a pozitív irányvonalat folytatjuk. Jó pár kérdést írásban is megfogalmaztunk, eddig még nem kaptunk erre választ. Nagyon reméljük, hogy a tárgyalások megindulása előtt megszületnek ezek a válaszok. A Horizon 2020-ról beszélünk, de csak az első pillér A részének az, a számadatai állnak rendelkezésre. Hogy fog működni tehát ez? Gondolok itt a GPS-re. Elképzelhető, hogy a Horizon program bizonyos részéből kell elvenni pénzforrásokat, ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire, mennyire bonyolult a helyzet, alulfinanszírozottak a projektek, és akkor a kutatási projektekhez kell fordulni finanszírozásért, tehát igazából a költségvetést mindenképpen meg kell vizsgálni, de oda kell figyelni az egyes pillér és a Horizon 2020 közötti összefüggésre. Köszönöm. Cukálász képviselő. Ádra, Kiria Epitropes, ευχαριστώ που ήρθατε. Köszönöm szépen. Megköszönöm biztos asszonynak, hogy ellátogatott ide. Lenne néhány észrevételem és kérdésem. Biztos asszony említette, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európa legyen az első a kutatásfejlesztés területén. De hát ki, mondja, ki mondta azt, hogy mi vagyunk az elsők? semmilyen nemzetközi intézmény vagy cég tanulmánya nem állítja, hogy mi lennénk az elsők ezen a területen. Érdekes lenne, hogyha érdekes lenne megtudni, hogy egyáltalán hogy áll Európa kutatási és innovációs szempontból. Jordan asszony utalt a nemzetközi tudományos együttműködésekre. Nemrégiben, múlt héten itt járt Simon Perez, aki elmondta az álmát. Ennek értelmében az Európai Unióval együttműködne tudományos területen, illetve a vállalkozások között is, és ez az együttműködés hozná létre Palesztinában a békét. Azt hiszem, hogy az Európai Unió is elgondolkozhatna ezen, és az Európai Unió is segíthetne ezen Izrael és Palesztina közötti tudományos és vállalati együttműködésben. Tehát el kell gondolkoznunk azon, hogy a strukturális alapok és a négy oszlop között mi a kapcsolat. Nagyon fontos lenne tehát, hogy ne hasztalanul költsük el az erre, erre fordított finanszírozást. Jó lenne, hogyha a kiválóságot kiemelnénk a, a továbbiakban is, ezt finanszíroznánk, de nem csak az Európai Unióban, hanem akár azon kívül is. Köszönet biztos asszonynak, először hallottam azt ugyanis, hogy elmondta, hogy nincs különbség Észak és Dél-Európa között. Tehát nem Észak és Dél között van különbség, hanem azon országok között, akik elérték a Lisszaboni célkütőzéseket, és azok között, akik nem érték el a Lisszaboni célkütőzéseket. Én azt gondolom, hogy van oka a válságnak Európában, ez pedig a kutatásfejlesztés alultámogatottsága. Hogyha ez meg lett volna, akkor talán nem itt tartanánk. Elnök, köszönöm szépen. Matesz Kukovics kolléga. In uh, dobrodošlica komisárki Quinn. Köszönöm szépen. Üdvözlöm itt, biztos asszony. Teljes mértékben egyetértek önnel, amikor azt mondja, hogy, uh, egység, uh, hogy egyszerűsítésre van szükség. Ez különösen igaz akkor, amikor a KKV-kat összekívánjuk kötni a kiválóság és tudás központokkal. Azt hiszem, hogy ebben a kapcsolatban alapvető fontosságú az egyszerűség. Az is nagyon fontos, hogy hogyan sikerül az Európai Unión kívül piacra dobni, úgymond, a felgyülemlett tudást. Az európai Unión belül van egyfajta versenyhelyzet, de az Európai Unión kívül azt hiszem, hogy eléggé legyengült a pozíciónk. Ott van Kína, ott van Brazília, ott van az Egyesült Államok. Kérdésem az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az Európai Unión belül kevesebb verseny legyen, tehát ne egymással küzdjünk, hanem nemzetközi versenytársainkkal. Ezt a kihívást hogyan lehetne sikeresen megoldani? Hogyan lehetne azt elérni, hogy kialakítsunk, e, hogy igazi pozíciót harcoljunk ki magunknak az Európai Unión kívül is. Köszönöm, Glante kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon sok kolléga szólt már különböző aspektusokról. Én a költségvetésről szeretnék szólni. Megkaptuk a tanács végkövetkeztetését, és azt látjuk, hogy 2020, a Horizon 2020 programban az Erasmus növe, költségvetése növekedik. Miről van szó azonban, ezt nem tudjuk pontosan, egy százalékról, 1 millió euróról, vagy mennyiről nagyon jó lenne, ha a pontos összeg, ismerete, Hogyan fogunk tehát a pénzügyi tervnek megfelelni, hogyan fogjuk az összehasonlításokat elvégezni? Ibner. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani komisarz i pani przewodniczącej za dzisiejsze spotkanie. Ja chciałam zwrócić uwagę na... Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött a mai ülésünkre. Szeretném felhívni a figyelmét egy olyan dologra, amely esetleg elkerülheti a figyelmünket, azonban rendkívül fontos ez. Jelenleg egy jelentés előkészítésén dolgozunk. Ez bizonyos ipari területekkel foglalkozik. Nagyon gyakran ezek érintik a lakosságot is, tehát lakott területeket. Itt előtérbe kell helyezni a kutatási, illetve az innovációs területeket nem tudjuk, hogy a kohéziós alapokból erre lehet-e pénzforrásokat fordítani. Jó lenne, hogyha a kutatási alapok egy részét, amely az ipart szolgálná, át lehetne csoportosítani. Jelenleg ebben a tekintetben elég katasztrofális a helyzet. Hogyha ezeket a területeket elveszítjük, akkor ezek nem kerülnek vissza ipari használatba, a zónázás történik, és így meg, és nem ö, kerülnek ismét vissza ipari használatban, nem tudnak munkahelyet teremteni. Olyan területek kapnak majd támogatást, amelyek már kipróbált ipari területek. Ezek védett ipari területek kell, hogy legyenek. Ez pedig azt jelenti, hogy az ipar számára szükséges terület kisebb, mint ami korábban volt. Ez pedig azt jelenti, hogy például, hogyha a vegyipar területét tekintjük, hogy azt veszük figyelembe, akkor mindenképpen a kutatás és fejlesztés területén kell előrelépnünk. Meg kell próbálnunk meggyőződni arról, hogy a korábbi ipari területeket nem veszítjük el. Köszönöm szépen, biztos asszony. Hát kicsit ugyan, hát már elmúlt, de azért boldog Szent Patrik napot kívánok. Néhány kérdésem lenne. 25%-kal növeljük a like for like finanszírozást az egyetemek és mások azonban még magasabb finanszírozást szeretnének. Tudná erre a problémára egy egyszerű választ adni? A másik dolog az egyszerűsítés. Ha az elszámolási szabályok egyszerűbbek, illetve kevesebb szabály van, akkor kevesebb szabályellenesség is lesz. És akkor az auditorok könnyebben aláírják az ellenőrzést, ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy jobban jobb minőségűek lesznek a kifizetéseket, jobban küldjük el a, el a pénzt. Ez, erre kéne inkább figyelni. Nagyon sok olyan különböző kutató és egyéb intézmény van, aki már az eddig kialakított gyakorlatához ragaszkodna. Velük mi legyen? Aztán a költségvetési sorokkal kapcsolatban. Itt a szak, szakbizottságunk úgy döntött, hogy az egészségügyi kiadásokat kevésbé finanszírozzuk a demográfiai a demográfia alakulása miatt, és ugyanezt tettük az élelmiszerbiztonsági kiadásokkal, pedig nagyon komoly problémát jelent Európában az élelmiszerlánc biztosítása ezen költségvetési áthelyezésekkel kapcsolatban mi a véleménye? Tehát a 25% az egyszerűsítés, illetve a költségvetési áthelyezések, ezek lennének a kérdésem. Köszönöm. Grazie. Ultimo interv- Köszönöm, utolsó kérdés. Grosztett asszony. Prego. Merci beaucoup. Deux questions. Köszönöm szépen. Két nagyon gyors kérdésem lenne. Az első, biztos asszony, úgy gondolja, hogy a Horizont 2020-as program megfelelően választ ad a KKV-k szükségleteire, igényeire, tehát kellő finanszírozást biztosít. Másrészt ugye az innovációról beszéltünk, de az agyelszívás folyamatát látjuk Európában, hogyan lehet ez ellen fölvenni a harcot. Nagyon fontos megőrizni a kutatókat, megőrizni a szakembereket, ez pedig azt jelenti, hogy megfelelő, eh, meg kell őket fizetni, és azt látjuk, hogy más országokban nagyon eltérő, és különösen a harmadik országokban nagyon eltérő, eltérő módon fizetik meg ezeket a szakembereket. Milyen választ tudna erre adni? Köszönöm szépen, Grosztett asszony. Meghallgattuk a kérdéseket. Biztos asszony, azt hiszem megvolt a hozzászólások minősége is, mennyisége is, és a kérdések lefették a teljes tárcáját, illetékességi körét. Kérem, válaszoljon a kérdésekre. Uh, Köszönöm szépen. Először és köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzászólt a mai beszélgetéshez, és üdvözlöm a szakbizottság erős támogatását a Horizon 2020-as csomag tekintetében, különösen a megfelelő költségvetési háttér biztosítására gondolok, annak érdekében, hogy a program minden aspektusát meg tudjuk valósítani. Többen említették azt, hogy a Horizon 2020 nagyon fontos politika a versenyképesség és a növekedés szempontjából egy alapvető eszköz, erre sokan felhívták a figyelmet, nagyon fontos tehát ennek a megvalósítása. Szeretnék tehát köszönetet mondani azért, amilyen módon sikerült eddig a trialógust lebonyolítani, valós méreható vita folyik, és azt hiszem, hogy a különböző szolgálatok nagyon-nagyon támogatóak, segítőkészek voltak, és a képviselők kéréseinek is eleget tudtak tenni a javaslatok megvitatásakor. A kérdések nagy részére megpróbálok most választ adni, és az elnök asszony bizonyára megbocsát nekem, hogyha nem jutok végére az összes kérdésnek, akkor azonban írásban választ fogok adni a kimaradt kérdésekre. Először is ami a nemi, nemek kérdését illeti, természetesen az a cél, hogy 50%-ban nők vegyenek részt a különböző értékelési panelekben, szakértői csoportokban, tehát ez kell, hogy legyen a kiindulási pont, és a, a nemek közötti esélyegyenlőségre oda kell figyelni a kutatási projektek során, például az egészségügy és a környezetvédelem területén. Elkötelezett vagyok emellett, elkötelezett voltam már rögtön a folyamat elejétől kezdve. Nagyon sok szakbizottság felhívta erre a figyelmemet már 2010 januárjában, és a főtitkárral azon dolgoztunk, hogy valóban egy átfogó ö, politikai irányt tudjunk kialakítani a nemi esélyegyenlőség témájában. A hatástanulmányok pozitívak voltak, ez tehát egy jó eredmény. Ami pedig azt a kérést illeti, hogy ez legyen nyitott, átlátható, Nos, igen, ezt mi is fölismertük, vannak tanulságok, amelyeket levontunk a, a hetes kutatási keretprogramról, harmonizálni kell a szabályokat, az ipar, ipar részéről egyértelmű kötelezettségvállalásra van szükség, illetve nyitottabb irányításra, kormányzásra. Levontuk a tanulságokat, és azt hiszem, hogyha a Jetty példáját nézzük, azt látjuk, hogy több mint 550 résztvevő van ebben a programban, Ez pedig rámutat arra, hogy ez egy nyitott program, hiszen több mint 550-en vesznek ebben részt. A kedvezményezettek 50%-a új résztvevő, tehát új résztvevője a keretprogramnak, és ez nagyon jól rámutat arra, hogy nyitott kell, hogy legyen ez a program, de nyitottnak is kell, hogy lássák ezt a programot, vonzani kell az új résztvevőket. A KKV-k 40%-a részt vesz a Clean Sky pályázati kiírásban. Aztán, ami a finanszírozási modellt illeti, többen rákérdeztek arra, hogy van-e pontos számadat. Nem volt ahogyan önök is tudják, nem szerepelt semmilyen számadat a tanács végkövetkeztetéseiben. A bizottság belül megpróbáltuk a lehető legjobban értelmezni azt, hogy a tanács mire is gondolt. Körülbelül 70 milliárd eurós összeg lett a végeredmény, tehát ez egy feltételezett, egy megbecsült eredmény, erről beszélni kell a tanácsban, és a parlamentben, tehát meg kell vitatni ezt, és nagyon fontos látni, hogy hogy mit jelenthet a csökkentés. Mindig is azt mondtuk, hogy a 74-76 milliárd euró a minimális finanszírozási szint, amely szükséges ahhoz, hogy fenntartsuk a 2013-as finanszírozási szintet. Ugye Kaváló asszony és mások erre kérdeztek rá. Tehát, hogyha megnézzük az egyes milliárdokat, és itt jó pár példát adhatnék, akkor önök is látják, láthatják, hogy milyen összegekről van szó. Például jelentheti ez azt, hogy 4000 KKV nem kapna finanszírozást, új innovációk kialakítására, kifejlesztésére, vagy pedig 600 kiváló kutató, illetve az ő csapataik nem kapnának megfelelő finanszírozást, e, és így nem hozhatnák létre azt a tudást, amely hosszú távú fejlesztéseket biztosít. Vagy például a Marie Curie ösztöndíjak is súlyos csökkentéssel kellene, hogy számoljanak, 10 milliárd euróval kevesebbet kaphatnának hitelben a KKV-k és különböző cégek. Tehát ezek csak példák mind arra, hogy a csökkentés, a költségvetési megszorítás, tehát csökkentés mit jelent a gyakorlatban. Ahogyan önök is tudják, a kiadványokhoz való nyíltott hozzáférés mellett törtünk láncsát, erről már beszéltem korábban, nem szeretnék most a részletekbe bocsátkozni, elég azonban azt mondani, hogy elkötelezettek vagyunk, és ebbe az irányba kívánunk tovább haladni. Fölmerült még egy kérdés, a bevezetőmben is szóltam erről, ez pedig az, hogy Európa vonzó legyen a kutatók számára, illetve a tudósok számára, ide vonzuk a világból a kutatókat, és a kérdés az arra vonatkozott, hogy ezt hogyan lehet mérni. Nos, azt gondolom, hogy ha megnézzük a befektetéseket, a világban történő versenytársaink által történő befektetéseket, beruházásokat, különösen ha keletre tekintünk, Kína, Szingapur, Dél-Korea, Oroszország irányába, akkor azt látjuk, hogy ugyanúgy, mint ahogy az Európai Unió, ezek az országok is azt a tapasztalatot vonták le, hogy a kutatás és az innováció viszi előre a gazdaságot, és óriási befektetéseket tesznek ezen a területen. Fontosnak tartom tehát, hogy Európa megőrizze, illetve föntartsa a befektetéseit, hogyha továbbra is vezető szerepet kíván betölteni. Nagyon jó kutatóink, a legjobb kutatók vannak nálunk a világon, és azt azonban be kell látnunk, hogy ezt nem sikerült innovációra fordítani, amely növekedést hozhat létre a gazdaságban. Ezt tisztán látni kell, és ezen a területen a Horizon 2020 politikái megfelelő irányba haladnak. Ott vannak a versenytársak, és most már ez nem egy távoli verseny, hanem lépésre lépésre szoros küzdelemben állunk. Ami az egyszerűsítést illeti, mikor 2010. januárjában eljöttem ide a parlamenthez, akkor azt láttam, hogy minden politikai frakció ugyan azt a fontos aspektust hangsúlyozta, ez pedig az volt, hogy óriási az administratív teher, széttöretezettséget látunk, illetve nagyon sok nyomtatványt kell kitölteniük a kutatóknak, illetve a tudósoknak, az üzleti vállalkozásoknak, az egyetemeknek, és az átfogó konzultációk során vagy különböző érdekelt felet, felekkel tárgyaltunk, mindig, mindig rátértünk erre a kérdésre. A, voltak olyan cégek, amelyek azt mondták, hogy, hogy azért vonultak ki ebből a programból, mert túlságosan bonyolult volt. Egyetemek és különböző kutatóintézmények ugyan erre mutattak rá, visszatértek a nemzeti finanszírozási ügynökségekhez, és most szeretnénk őket vissza bevonni a keretprogramba. Ezt azonban az alapján tehetjük meg, hogy ezt egyszerűsítettük. A számvevőszék, amelynek tíz éven keresztül tagja voltam, éves jelentéseket adott ki. Mindig azt mondták, hogy a hiba százalék elfogadhatatlan, ezt csökkenteni kell. Ennek az egyik legfontosabb módja az egyszerűsítés, a programok egyszerűsítése. Tehát, ha semmi más nem tudnék elérni a, Horizont 2020-al, mint azt, hogy igazi, radikális módon változik a helyzet, ja, egyszerűsödik a helyzet, az már önmagában előny volna. És külön szeretném megköszönni az önök szabítottságának, hogy önök konzisztens módon támogattak engem abban, hogy tovább egyszerűsítsem a rendszert ez irányba szeretnék tovább dolgozni, amit előbb mondtam már, ez már önmagában is előny, és nagyon hálás vagyok a támogatásukért, amelyre számítok a jövőben is. Tudom, hogy Szártori elnök asszony jelzi már, hogy be kell fejezzem. Nem tudtam minden kérdésre válaszolni, ám azt biztosíthatom, hogy mindazok, akik nem kaptak közvetlen választ itt, írásban megkapják a következő napokban. Köszönöm még egyszer Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, hogy eljött, köszönöm a válaszait, és hálásak vagyunk azért, hogy eljön a körünkbe. Három perc múlva kezdjük a szavazást, kérem mindenki készüljön fel, a kártyát vegye elő, addig mi kikísérem a biztosasszonyt, és aztán folytatjuk a szavazással. subito le operazioni di voto, anche perché... Térjük rá a szavazásra. Először is próbáljuk ki, hogy működnek-e a szavazókártyák. Próba szavazás következik tehát. Pasta. Bene, te... Lezárom ezt a próbaszavazást. Lenne egy első bejelentésem. 13-as napirendi ponttal kapcsolatban. Che riguarda il quadro giuridico comunitario. Az Európai Kutatási Infrastruktúrát Felelős Konzorcium, ERIG, közösségi jogi keretéről szól ez de erről nem most fogunk szavazni, hanem elhalasztjuk ezt április 24-ére a tanács, a tanácsnak föl kell még tennünk egy kérdést, tehát információt várunk ezzel kapcsolatban, ezért halasztottuk el. Na, kezdjük el a szavazást. A belet jelentés az első. Kompromisszum. Kompromisszumos szöveg a néppárt, a szocialisták, a zöldek, ECR, GULE és EFD között, tehát mellette ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk. Végső szavazás. Ezt gépi úton teszünk, megnyitom a szavazást. Pepe 2 in più, uno lo ritiro io. Néppártiak kettővel többen szavaztak, én kiveszem az én kártyámat, még valakit kérek. Bene, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-en szavaztak mellette, 6 ellen szavazott. Gratulálunk. Most a jogalkotási ö, szavaz, tervezetről szavazunk. Ez is elektronikusan megy. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 43-an szavaztak mellette, 5 ellenszavazat elfogadtuk, gratulálunk. Prego, Turmes. Ség Turmes úr. Elfelejtettem a szavazó kártyámat. Kérem, hogy vegyék figyelembe a szavazáskor. Köszönöm. Nicht, nicht Perfetto. Allora andiamo. Jó. A Rajl jelentés következik. Egyes módosító, ezt visszavonták. Egy áll, egy áll kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk egy b kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük az 1B-t, tessék, megnyitom a szavazást. Uno B. 1B-ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-31 arányban elutasítottuk. 78-as következik mellette. Ellenem tartózkodók, elutasítottuk. 80-as mellette. Ellenem tartózkodók, elutasítottuk. MV1-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 81-es mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 82-es, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, második rész. On va compromis 2. Ah, va bene, dopo la prima parte. Az első rész után, miután ezt elfogadtuk, a második kompromisszumra térünk át rögtön. Tehát kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön a 103-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 109 mellette. Két részben kell erről szavazni elnézést. Első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 115-ös. Itt van egy szóbeli módosítás is mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 129-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 130-as mellette ellene tartózkodók 130-osról szavaztunk. 130, scusatemi. Hát 130-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Három 324-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 448-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 478-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 154-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 134-es, itt is van szóbeli módosítók mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 159 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 158-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük a 158-ast, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. 22 fa- Lezárom a szavazást. 22-30 arányban elutasítottuk. 160. 160. 160-as. Mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 162 mellette, ellene. 162, guardo il relatore. 162-es, nézem a jelentéstevőt. Én úgy számoltam, hogy 162-es jön, de győzzenek. Meg az ellenkező. 162 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 164 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 165 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 166 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette. Elnézést, mondja az elnök, kifelejtettük, a 337-es terül is szavazni kell, 337 mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 173-as. 173-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 176 mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 191-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 194-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 201-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 202 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 217-es kompromisszum, ö, módosító mellette, ellene, tartózkodó, elutasítottuk. 152 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 152-es tessék. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 45-10 arányban elfogadtuk. A Regi 4-esről szavazunk, annak az első részéről, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 2, 21, itt is van egy szobori módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk. 223-as mellette, ellene tartózkodok elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette. Mit ellenőrizzünk? E, e, e approvato. Il... Ah, È approvato, scusate. Elnézést, rosszul mondtam, a 11-es kompromisszumot elfogadtunk. Néha van egy kis kihagyás. Ha elfogadtuk, akkor ugye nem kell ellenőrizni. Elnézést, nyelvbotlás volt. Tehát a 11-es kompromisszumot elfogadtuk, most következik a 12-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 243-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 327-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 274-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 286-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 305-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 287 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 303-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 306-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Együtt a 307 és 308-ról, mellette, ellene, tartózkodók. Talán elutasítottuk, de azért ellenőrizzük ezt, tessék. Prova sul 307-308. A 307-308-ról szavazunk, lezárom a szavazást. Igen, igazam volt, hogy kételkedtem, 27-26 arányban fogadtuk el. Elfogadtuk tehát. 309. Mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 310. Mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 320 325-ös szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 333 1 együtt mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 330 ellenőrizzük a 331-31-et? Jó. Tehát 330-as, 331-est ellenőrizzük. Elektronikus szavazás. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 31-24 arányban elfogadtuk. 332-es következik mellette. Ellene? Tartózkodó. Hát itt sem világos. Ellenőrizzük elektronikus szavazás. Kiúze? Lezárom. 33-25 arányban elfogadtuk. Következik a 333-as mellette. Ellene tartózkodók ugyanolyan többséggel elfogadtuk. 334-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük 334-et. Chiuso. Lezárom a szavazást. 28-29 arányban elutasítottuk. Elutasítottuk tehát. Egy szavazaton múlott. 35 ös Két részben szavazunk róla. Első rész. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. Második rész. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 329-es. Második részt ellenőrizzük, jó? Sulla seconda parte del 330... A 335-ös második részéről szavaztunk, lezárom a szavazást. 33-24 arányban elfogadtuk. Jön a 300 29-es. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Néha elfelejtik felemelni a kezüket. 329-es. 326-os. 329 elnézést ír az elnök, 329-esről szavazunk, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 33-25 arányban elfogadtuk. Következik a 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 369-es módosító mellette. Hogy mondja? Bütikoffer úr, tessék. Uh, did you vote on 326? Én a 326-ra szavaztam. Allora. Ez volt a szavazatárgya? Ez okafogyottá válik, mert a 3.30 és a 3.31 mindegyiket elfogadtuk, tehát miután elfogadtuk a 3.30-et és a 3.31-et, a 326-os okafogyottá vált. Következik a 369-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. A 359 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 343 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 363 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 364 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 300 374-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 370-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 373 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 375-ös mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 380 376-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük a 376-os tessék. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 22-32 arányban elutasítottuk. Jön a 383-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 392-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 395-ös mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 395-öst, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 32-24 arányban fogadtuk el. Hát elég hosszú lesz ez a mai szavazás, így kérem egyértelmű jelezzék a szándékukat. Há, 396-os, 396-os mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell. Per me respinto, ma én úgy láttam, hogy elutasítottuk, de azért nézzük meg. Lezárom a szavazást. 21-36 arányban elutasítottuk. 397-esről szavazunk most mellette. Ellene elutasítottuk. 397-est ellenőrizzük. Kiúzsa. Lezárom a szavazást. 29-29, tehát elutasítottuk. De ez véletlen volt. 25-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 408-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 409-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 220-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük a 220-ast. Lezárom. 24-31 arányban elutasítottuk. Következik a 417-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 420-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 426-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 427-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. 427-est ellenőrizzük. Kiúza. Lezárom a szavazást. 30-25 arányban elfogadtuk a 427-est. 430-es következik mellette, ellene tartózkodok, elutasítottunk 432-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Jön a 499-es. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 502-es mellette el, az 502-esnél tartunk. Most jó. Ellene tartózkodók ellenőrizzük. Kiúza. Lezárom. 24 egy arányban elutasítottuk. Beletféle mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 479-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 481-es mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 481-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-31 arányban elutasított. Blakko. Menjünk tovább. Egy blokkban szavazzunk. 482, 3, 4, 5, egyben. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következő szavazás, tárgya, 503-as mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 32 olyan elvetettük. Kettes mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Három mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. Négyes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. Hatos mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. Nyolc mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 9 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 7-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 16 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 10, 18 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 22 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 25 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 26 mellette ellene tartózkodók elvetve. 23 mellette. 24 egyben mellette ellene tartózkodók elvet, elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodók nézzük meg géppel a 27-es hogyan áll. Lezárom a szavazást. Lássuk. 31 mellette, 26 ellene, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 32 mellette, ellene, tartózkodók. Nem látom jól, géppel ellenőrizzük a 32-est. Lezárom a szavazást. 29-29 ellenében elvetettük tehát éppen hogy. 33 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 34 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 42 mellette, ellene tartózkodók. Hát én ezt nem tudom. Nézzük meg géppel a 42-es. Há vagy bukik. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 29-en ellene voksoltak, tehát elvetettük. 44 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 45 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 49 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 46 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 47 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 51 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 67 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 52 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 64 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 56 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. A következő. Nem, nézzük meg az 56-ost még egyszer. Nem voltam biztos ebben, 56-ot megnyitom még egyszer. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 29 ellen elvetettük tehát. Ötvenhárom mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55, 54 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 60 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 50. Nézzük meg a 60-ast még egyszer géppel, tehát a 60-as módosítót. Lezárom a szavazást. 24 mellett mellette, 34 ellene szavazott. Elnézést elnéztem. 60 asját elbetettük, 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nem, 58-as géppel ellenőrizzük. 58-as módosítóra megnyitom. Lezárom. 26 mellette 30 ellene voksolt, elvetettük tehát 58-ast. Következő 55 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodók elvetve. 50 mellette ellene tartózkodók elvetve. 65 mellette ellene tartózkodók elvetve. 66 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodók átment. Az INTA 1-es módosítja mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Inta négy mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. a hat mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. a hét mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. a 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig az MV szakbizottság módosítói 22-es mellette, MV 22-es tehát a szavazás tárgya. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, MV23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Regi 11 mellette ellene tartózkodók. Regi 11-esről szavazunk, megnyitom a gépi szavazást, nem láttam jól, hogy merre dőlt a dolog. Lezárom, 31 mellette, 24 ellene voksolt. Elfogadtuk tehát a Regi 11-est. Megyünk tovább, Regi 20 mellette, ellene tartózkodók. A Regi 20-as is géppel ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 30 ellene szavazat elvetettük. Regi 24 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Lássuk az Agri. Agri 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Agri 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Agri 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Agri 20 mellette, ellene tartózkodók Nézzük meg géppel az Agri 20-as módosítóját. Megnyitom a ellenőrző szavazást. Lezárom. 29 mellette, 26 ellene szavazott. Átment. Agri 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Akkor tehát végszavazás, géppel végezzük, megnyitom a zárszavazást. Lezárom. 49 mellette 7 eleme szavazott egy tartózkodással. Elfogadtuk, tehát gratulálok a jelentéstevőnek. Ora abbiamo... Következik a Chichester jelentés. A Chichester... Tehát Chichester jelentés. Még innom kell. If, if one is approved. If one is approved, we go to the first part, yeah. and then we directly go to the Pronti per il voto? Rapporto Chichester, bene. Chichester jelentés mindenki kész, egyes kompromisszum mellette. Ellenem tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 65-ös két része. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 66-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 76-os módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 79-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 80-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 81 3-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 84 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 85 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 80, 89 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 86-os, 90-es, egybe, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jön a... Sokat kell lapozni. 116 116-os és 16-os, együtt szavazunk a kettőről, mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 9-es módosító mellett, ö, mo, ö, ellene tartózkodók, elfogadtuk a 9-es kompromisszumot. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21-es Becsit részéről mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 120, 162-es eh, mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 39-ről és 40-ről egyben mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk második rész. Nem. Mégsem. Négyes. A második részről nem kell szavazni. Négyes budget mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene. Tartózkodók Egy kezet se láttam. 44-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Beben. Hughes-a. Lezárom a szavazást. 15-38 erejmel utasítottuk. 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. hetes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 57-es. Ugye jó így? Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 60-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3 mellette dimenticato l'otto. Scusate. Elnézést, de a 8-ast kihagytuk, a 8-asról is szavaznunk kell mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene. Még egyszer, 63-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 64-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Kivettem én már a kártyámat, lezárom tehát a szavazást. 51 szavazattal, ha tartózkodással nulla ellen szavazattal elfogadtuk, most pedig a jogalkotási állásfoglalás tervezet következik. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Bene. Votazione chiusa. Köszönöm szépen, lezártuk a szavazást. Én, én kife- kihúztam a kártyámat, de van még egy plusz szavazat a néppártól, tehát egyel több néppárti szavazat van még mindig. Jó, most lezárom a szavazást. 52-en szavaztak mellette, 6 szavazat és nulla tartózkodás. Passiamo al voto. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Michel Rivázi jelentése következik. Nyolcasról, nyolcas, ugye mindenki fölkészült, a Rivázi szavazás következik, mindenki tehát fölkészült. A nyolcas és kilencesről együtt szavazunk. Mellette? Ellene? Elutasítottuk. Tízes mellette? Ellene? elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, elutasítottuk. 57-es mellette, ellene, elutasítottuk. 58-59 együtt, mellette, ellene, elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, elutasítottuk. 63-86-os együtt, mellette, ellene, elutasítottuk. 62 mellette, ellene, elutasítottuk. 12 mellette, ellene, elfogadtuk. 11 mellette, ellene elfogadtuk. 65-ös mellette ellene elfogadtuk. 66-os mellette ellene elfogadtuk. 67 mellette ellene elfogadtuk. 68. 68-as mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadt. 72 mellette ellene elutasítottuk. 17-73 együtt szavazunk ezekről mellette, ellene elutasítottuk. 74 mellette, ellene elutasítottuk. 75 mellette, ellene elutasítottuk. 77 mellette ellene elutasítottuk. 76 mellette ellene elutasítottuk. 78-as mellette ellene elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene elutasítottuk ellenőrizzük a hármas kompromisszumot, tessék, megnyitom a szavazást. De fatto io. Ancora. Na, No, basta, basta. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 21-33 arányban elutasítottuk. 81-es elnézést, elnézést. 79-es Miután a hármas kompromisszumot nem fogadtuk el, a 79-es és 80-asról is szavaznunk kell. 79-es mellette, ellenem tartózkodók elutasítottuk. 80-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 81-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 82 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 19-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 84 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 18 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. Most akkor a 88-asról. Szavazunk mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 89. Mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 90. Mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 90-est, mert nem, nem látom világosan. MPP. PP. Ancora. Ancora. uno. Bien. Bien. Allora, eh, votazione chiusa. 27-30 arányban elutasítottuk. 91. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 92. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 93. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 94. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 95. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 96 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 97 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 98 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 99 mellette, ellene tartózkodók Elutasít, elnézést, elnézést, elfogadtuk, mondja az elnök. Jó, ellenőrizzük, még jobb. 99-esről szavazunk. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Na hát, elutasítottuk. Elutasítottuk, tehát 26-30 arányú. Százas. Mellette? Ellene? tartózkodók, elutasítottuk. 101 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 102 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 102-est. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 27-30 arányban elutasítottuk. 103-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 104 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 105 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 107-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 109 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 110 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 112 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 113 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 114 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Mit ellenőrizzünk? 113-as? Ezt kéri jelentéstevő, azt mondja, jó, akkor a 113-asról szavazunk, majd nyitom a szavazást. Tazzone chiusa. ez a szavazást megint egyel több néppárti szavazóval. Kiúza. Lezárom a szavazást. 28-26 arányban elfogadtuk. Mit is? A 113-ast. 114-ről már szavaztunk, következik a 21-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 115 mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. De inkább ellenőrizzük. 115-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. 28-27 arányba elfogadtuk. 116 mellette. Ellene. Tartózkodók. 116-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 33-23 arányban elfogadtuk. Most együtt szavazunk a 117, 118, 119-ről. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 120-ast. Chiusa. Lezárom a szavazást. 48-9 arányban elfogadtuk. 121-122-ről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 125-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 126 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 127 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 128 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 129 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 131-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 132 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 133 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 134 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 135-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 126-os, 26-os mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 137 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 138 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 139 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 140 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük az 5-ös kompromisszumot, tessék. Check su compromesso 5. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 21-33 arányban elutasítottuk. 141-es. Mellette? Ellene? Ellenőrizzük. Chiusa. Lezárom. 27-28 arányban leszavaztuk ezt. 46. A favore. 146-os. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 28. 28-as. Mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 142 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 143 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 144 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 145 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 29-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 27-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 30-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 147 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 150 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 33-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 7-es kompromisszum, mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 7-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 29-27 arányban elfogadtuk. Gratulálunk. Gratulálok. Elfogadtuk. Tehát a hetes kompromisszumot elfogadtuk, akkor következik a 153-as mellette. Ellene tartózkodó, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 153-ast. Lezárom a szavazást. 31-26 arányban elfogadtuk. Jön a 154-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 155 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 156 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 36-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 158 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön a 38 mi dicono che abbia... Sugnak nekem, hogy kifelejtettem egy módosítót, a 157-est. Megvan a 157-es? Ezt elfelejtettem én, mondja az elnök. Jó, akkor 157-esről kell szavazni. Mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Most jön együtt, a 38, 39, 40, 41, tehát blogban szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 159 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 160 mellette, nem, nem, nem, 161 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 162 mellette, ellene tartózkodók, elfoglaltuk 163 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 164-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 165-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 166-os mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 166-ost. Chiusa. Lezárom a szavazást. 27-28 arányban elutasítottuk. Jön a 167-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes és kettesről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. A 43-asról nem kell szavazni, mert az már benne volt a csomagban, jön a, jön a 3-as, 3-as. Mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 4. Mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es elnézést, 52-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás, tessék! Oui. Igen. Que mon nom de... Annyit szerettem volna kérdezni, hogy nincs rajta a nevem. Tisztelt kollégák, a végszavazás előtt szeretném elmondani, hogy a jelentésen nem szerepel a nevem. Azt kérem, hogy ne legyen rajta a nevem. Hát ezt tudomásul kell vennünk, elnökként megteszem majd a szükséges lépéseket. Záró szavazás. Rivázi asszony nevét le, leszedjük róla, megnyitom a szavazást. Ah, no, bien. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 32-23 arányban egy tartózkodásra elfogadtuk. Bene, passiamo. Nagyszerű. Un po' di pazienza perché abbiamo ancora vo- tanti voti questa mattina. Allora. Kérem, hogy legyenek türelemmel, mert mindig van még miről szavaznunk ma délelőtt. Következő jelentés, a Fiona Hall jelentés, egy vélemény. Ha készen állnak, akkor hozzá is láthatunk. Nagyszerű. 42-es módosító mellette. Igen, tessék, elnézést. Tisztelt eh, elnök asszony, hogyha jól tudom, akkor először a kompromisszumos módosítókról szavazunk, eh, különben olyan dolgokról kell szavaznunk, amelyek kiesnek a kompromisszumos módosító kapcsán. A titkárságtól pedig azt az információt kaptam, hogy, hogy így fogunk eljárni, tehát nem a szavazólistát követjük, hanem először a kompromisszumokról szavazunk. That, I, I can assure you that that was what I was told by the secretary. A titkárságtól tehát ezt az információt kaptam. Allora, collega Hol, mi scusa, perché non... Hol asszony, elnézést kérek, nem voltam tisztában ezzel ö, kapcsolatban, úgyhogy most ezt ö, tisztáznunk kell. Nem szeretnénk precedest teremteni, de hogyha mindenki elégedett, akkor ezzel, akkor először kezdjük a 9-es kompromisszummal, és utána a többi. Nem, bocsánat, elnézést kérek. 1-től 9-ig, tehát az 1-től 9-ig a kompromisszumok következnek, hogyha egyetértenek a kollégák. Hogyha változtatunk, akkor először is az, az első kilenc kompromisszumról kell szavazni, és utána többi módosítóról rendben? Igen, rendben. Nos, hogyha kollégák mindenki egyetért, egy kis innovációnak vagyunk most tanúi, de akkor az 1-től 9-ig tartó kompromisszumokat nézzük meg, és megnézzük, hogy mi esik ki, és akkor utána folytatjuk a szavazást. Hogyha senki nincs ellene, az rendben van, kezdhetjük is, első kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Rendben. Rendben, tehát 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a hetest. Ellenőrizzük tehát a hetest. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A néppártból egyel többen szavaztak. Lezárom. Tehát 22-34 arányban elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük az 51-est, kérem. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 28 ellene elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 73-ast. Lezárom a szavazást. 30-24 arányban elfogadtuk. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 96-ost. Lezárom a szavazást. 30-26 arányban elfogadtuk. Száztízes módosító. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az egyest ellenőrizzük, lezárom a szavazást, 26-31 arányban elutasítottuk. 16. Mellette ellene tartózkodás elfogadó. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es Első rész. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Harmincas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös. mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik, elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom. 51 mellette, 5-en ellene. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Bene, prepariamoci al voto sulla relazione Piper. Akkor menjünk tovább. A Piper jelentés a következő szavazás tárgya. Mindenki készen áll? Akkor kezdjük el a szavazást majd. Bene, tutti pronti? Mindenki készen áll. Johnson úr, egy kérdésem volna, a 21-es módosítomra külön szavazzunk. Azért kérem ezt, mert az egyes kompromisszum utal a 2025-ös célokra, míg az én módosítom a 2020-as célokról szól. Ezért külön szavazás tárgya kéne legyen a 21-es számú módosító. Meg szeretném ehelyt kérni. Piper, prego. Piper úr. Tehát azt mondjuk a kompromisszumban ki, hogy az Európai Bizottság 2020-as szám céljait megerősítjük, és a 2025-ig terjedő időben további módosítást nem akarunk de konkrétabban ennél nem fogalmaztunk, én értelemben a 100 g-os cél továbbra is ért, értelemben marad, ez a logika mögötte. Ha kivennénk a 225-ös számot, akkor ezzel ez megszűnne. Allora, in base ai documenti preparati. No tehát, a titkárság által benyújtott, bemutatott anyagok alapján én azt mondom, hogy ha az egyes kompromisszumra szavazunk és jóvá hagyjuk, akkor a többi módosító okafogyottá válik. A 22-től a 30-ig terjedő módosítókra gondolok. Így tájékoztatott a titkárság. A jelentéstevő is ezt mondja, ha jól értelmezem, Ilyen értelemben tehát a szabályok szerint így áll a helyzet. Ha valaki gondolja, hogy nem, akkor kérem, jelezze. De a titkárság, mint mondottam, engem így tájékoztatott, hogy az egyes kompromisszum után a 29-ig minden módosító fogyott vált, hiszen ezeket lefedi az egyes számú kompromisszumos módosító. Turmes úr, úgy gondolom, hogy itt alapvetően két határidő ügyéről ö, van szó. Szavazunk a Johansson fülére, ha átmegy, átmegy, ha elbukik, elbukik. Intanto votiamo il compromesso 1. Tehát, én szerintem egyes kompromisszumba szavazzunk, meglátjuk, mi lesz aztán. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Így módon szerintem a többi módosító ezáltal okafogyottá vált. Mármint az ezt követő módosítók. Így kérte a jelentéstevő, de van kérés egyes módosítókra külön szavazni, ám legyen, de szerintem mind oka fogyottá vált. Tehát 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 33. Nem, 31 elnézés. 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 34 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 35 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 36 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 37. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 39. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 40. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 38 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodók, Elfogadtuk. 48. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 5. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg az ötös módosítót géppel, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 40 mellette, 14 ellen elfogadtuk tehát. 50-es mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 51 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 54 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 7 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 8 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 9 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, elvetve. Egyes mellette, ellene, elfogadtuk. Tize, kettes mellette, kettes módosítóról szavazzunk. Jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, elvetve. 17 mellette, ellene elvetve. 18 mellette ellene elfogadtuk. 19 mellette ellene elvetve. 20 mellette ellene elvetve. Végszavazás géppel történik, kérem, hogy mindenki szavazzon. Bene. Voto finale. Rendben, lezárjuk a szavazást. Kérem mindenki voksoljon. Aki még nem tette, lezárom most akkor a szavazást. 36 mellette, 12 ellen, egy tartózkodással elfogadtuk Gratulálok a jelentéstevőnek. C'est le dernier. Nous avons terminé. non, on, a, les votes sont finis, maintenant on a les votes Oui, mais les votes sont terminés. Bene, la sessione di voto è finita. Akkor lezártuk a szavazást. 5 perces szünetet tartunk, és aztán folytatjuk a Csicseszter jelentéssel. Váda subita. Bene, purtroppo abbiamo quelli che vengono ad ascoltare. Akkor sajnálatos módon elég sohan elhagyták a termet. Most pedig meghallgatjuk Csicseszter urat. A fenntartható fejlődés kapcsolatos jelentésnek ő a gazdája, ő jelentéstevője. Tessék, Csicseszter úr, van még fél óránk erre a témára, erre a vitára. Tessék, öné a szó. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondoltam, megvárom, hogy mindenki kimegy, és akkor talán nyugodtabban tudom, tudok hozzászólni, de hát még haladóban vannak az, az emberek azért köszönöm azokat a, azokat a merész lelkeknek, akik itt maradtak, hogy maradtak. Na, ez a velemény a környezetvédelmi szakításban dolgozó barátaink jelentéséhez kapcsolódik. Első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy felteszem a kérdés, hogy a gazdasághoz mi köze van a környezetvédelmi szakbizottságnak, ám hát végül is ez biogazdasági téma, úgyhogy talán van némi illetékességük. Igyekeztem úgy megírni a véleményemet, hogy abban az ipari szakbizottság véleménye tükröződjék, és rámutattam azokra a területekre is, ahol szerintem hasznos lehet a hozzájárulásunk a jelentés egészéhez. Azzal, hogy rámutatunk azokra a területekre, ahol a biogazdaságnak komoly hozzájárulása lehet a belső piac és általában az európai gazdaság erősítéséhez, a munkahelyteremtéshez amelyeket szerintem a könyvém szakbúgyaságban nagyon nem ismer, de hát ők a szerzője jelentésnek. Első preambulum pontom a, a kulcsfontosságú elem szerintem, ahol emlékeztek arra, hogy a biogazdaság nagyon fontos eleme ágazata a belső piacnak, és hozzájárul a felsőtartó fejlődéshez a versenyképességhez és a energia és energiahordozók és nyersanyagokkal való gazdálkodás javításához. A második gondolat, amit hangsúlyoznék, az a hatos pontban, a hatos bekezdésben van, felszólítom az ipart, az ágazatokat, hogy ösztönözze a biogazdaság fejlesztését. Fejlessze azt tehát, annál is inkább, mert velük vagy nélkülük a KKV-k erősödése nélkül nem nagyon fog haladni a gazdaság. Szerintem elég egyértelmű a fogalma, ahogy megfogalmaztam ezt az anyagot, és ajánlom a szakbizottság figyelmébe. Köszönjük szépen, Csicseszter úr. Pródi úr kért szólt. Nem, nem? De mégis ő az első. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos anyag, mert a biogazdaság ágazatában nagyon érdekes időket élünk. Azt hiszem, hogy a biomasszát mindenképpen felhasználhatjuk új dolgokra, például egy új kémiai vagy petrolkémiai alapanyagként is értelmezhető ez. Végig kell tehát gondolni, hogy milyen potenciál rejlik ebben, hogyan lehet az energiai, energetikai szükségleteinket ilyen alapból, vagy ebből a forrásból lefedni az a kiindulási alapunk, hogy a talaj felhasználásban a prioritást az élelmiszer termelés jelenti. És a talaj más jellegű felhasználása attól függ, hogy van-e kompatibilitási ellenőrzés, illetve hát az ellenőrzés eredményétől. A különböző erdészeti és mezőgazdasági maradékanyagok is jelen vannak a talajban azonban, és ezekkel kapcsolatban eddig nem igazán volt feltárás. Az ipar iparügyi bizottság szerepet ebben a kérdésben meghatározója lehet. Ezen talajban lévő maradék anyagoknak a kinyerése szempontjából, tehát fontos lehet a véleményünk. Van a biomasszának egy olyan kategóriája, amelyet a szennyezett területekről tudnánk kinyerni, és elképzelhető, hogyha egy tisztítási folyamaton keresztül megy ez a fajta talaj, mégpedig elég erőteljes tisztításra lenne itt szükség, fokozatos tisztításra lenne szükség, akkor felhasználható lesz ez majd a későbbiekben élelmiszer termelési célokra is. Vannak tehát nagyon nagy kiterjedésű szennyezett területek, amelyeknél mindenképpen figyelembe kéne azt venni, hogy ezeket előbb-utóbb vissza kell terelni a termelésbe, és addig is meg kell teremteni a termelési lehetőségeket, tehát, hogy erdészeti, avagy emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket tudjunk itt termelni. Ezzel kapcsolatban fontos az innováció szerepe, mert például a biofinomító üzeme, üzemek már léteznek, és bebizonyították már ezek az üzemek, hogy egyfajta helyettesítő szerepük is lehet, tehát a szükségleteket ők is képesek fedezni. Ezért fontos számunkra is, hogy haladjunk ebben az irányba. Elnök, köszönöm szépen! Kramer kolléga. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy jelentéstevő a témához illő állásfoglalást írt meg, és teljesen egyetértek ezzel. Szerintem a biogazdaság valóban lehetőség, és ezt meg kell ragadni, ki, ki kell aknázni ezt. Ám én nem feltétlenül jelent ez majd hatalmas előrelépést a következő stratégiában. Emlékszem arra, hogy a legutóbbi évben nagyon sok politikai stratégia jött létre, amelyek aztán végül egyfajta üres óhajjá váltak csak, és nem alkottak. Például a bióüzemanyag stratégiára emlékezzünk csak vissza. Aztán 180 fokos fordulatra volt szükség, és egy nem etikus versenyt hoztunk létre az agrártermékek élelmiszer felhasználását elterelve az üzemanyag felhasználás felé. Azt emlékezünk a biomasszasz történetére, amikor is nem sikerült az ígéreteket teljesíteni ott sem. Tehát ezért gondolom úgy, hogy e témát a saját helyi értékén kell kezelni. Egyik lehetőség a sok közül a sokrétű problémák részbeni kezelésére, vannak olyan alkalmazási területek, ahol talán a, a foszilis üzemanyagok kiváltása, vagy biológiai alapú üzemanyagok, vagy nyersanyagok révén lehetséges lesz, hogy ennek a nemzetgazdaságra lesz-e valamiféle áttörő hatása, felől azért kétségeim vannak. Tehát nem érdemes valamit óriási mértékben finanszírozni, anélkül, hogy a kutatás nem erősítené meg ezt. Hát inkább szerintem a kutatásra kell koncentrálni. A piacgazdaság törvényét úgysem tudjuk eh, átugrani, még akkor sem, hogyha a bizottság stratégiája olyan benyomást kelt, mint hogyha eh, olykor megpróbálnák ezt, és a Környezetvédelmi Szakbizottság és eh, ez irányú állásfoglalást tett. No, ez még fontosabbá teszi, hogy az ipari szakbizottság a valóság talaján maradjon, és a reáliák szintjén kezelje a dolgot. Ez egy valóban egy, egy lehetőség, egy, egy, egy window of opportunity, de semmiképpen sem valami csodafegyver, ami egy csapásra megoldja majd az energetika problémáit. Tehát a jelentéstevő észszerűen fogalmaz, és persze egyes módosítókkal lehet javítani az anyagot, de szerintem egészében átfogó módon kielégítő és helyén való a jelen, a, ez az anyag. Köszönöm az Európai Bizottságnak, van nem mondandója? Grazie, signor Presidente, onorevoli, buongiorno. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, mindenkinek jó napot kívánok. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma, és elmondhatom azt, hogy az Európai Bizottság mint vélekedik ezen stratégiáról. A biogazdaság nem egy lárpullár gazdaság, hanem számos ágazat csoportosulása, tehát a halászat, a tengeri gazdaság, az erdészet, az erdőgazdálkodás és a mezőgazda, mezőgazdaságnak az a területe, ahol természeti erőforrásokat használnak fel. A célkütőzés az lenne, hogy a versenyképességünket növeljük, és ezzel párhuzamosan hosszú távú fenntarthatóságra is törekedjünk. Ezt többször is felvetettük és megismételtük az anyagban. A biogazdaság szempontjából meg kell említeni még a technológiai fejlődést is. Sokszor beszéltünk arról, hogy mennyire nehéz a élelmiszer célú és a nem élelmiszer termelési célú talajfelhasználatot, talajfelhasználást összeegyeztetni. Figyeljük meg a második generációs biogazdaság karakterisztikáit is. Az előttem szóló képviselő is említette ezt, illetve Pródi úr említette a talajban lévő szennyezés kivonását de meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet még megvalósítani a zöld kémiát, zöld kémiai elképzeléseket, de ezeket fokozatosan kell megtenni. Nemzeti, tagállami szinten vannak egyébként nagyon komoly következte- kezdeményezések, tehát láthatunk stratégiákat, a régiókban, a tagállamokban próbálkoznak azzal, hogy a smart specialization, a specialization elérjük, és ilyen formán használják fel a természeti erőforrásokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Csicseszer úr, a szó, kérem, zárja le, zárja le ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégáknak, illetve a bizottságnak is a hozzászólásaikat. Egy dolog, amire utalhatnék most, az pedig a vegyipar, a petrokémia, hiszen az olaj, a gáz, a szén a bioszféra része volt eredetileg, és ezt alakítjuk át üzemanyaggá. De ugye egyetértek Pródi úrral abban, hogy a foszilis üzemanyagokon túl kell tekinteni, a már ami a vegyipart illeti, és új technológiákat kell kialakítani. Fentartható termelési rendszerekkel. És ezzel el is jutok a második gondolathoz, ez pedig az élelmiszer termelés, illetve a, a föld területek felhasználása más célból, biotechnológiai célból. Azt hiszem, hogy itt a józan észre kell hallgatni, és meg kell nézni, hogy mi a helyzet azokkal a földterületekkel, amelyeket nem lehet élelmiszer termelés szempontjából felhasználni, azokat valamilyen más célból föl lehet, és szerintem itt a földhasználat definíciója nem okozhat jogi problémát. Köszönöm szépen a kollégáknak a kiegészítéseket, a módosítókat. Krémer úrnak nagyon hálás vagyok a szövegre vonatkozó megjegyzéseiért és köszönettel tartozom a bizottságnak is, hogy definiálta, hogy mi, miben is vagyunk most. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos. A versenyképességünket akarjuk növelni, és ki szeretnénk aknázni a lehetőséget arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, új technológiákat alakítsunk ki. Köszönöm szépen, elnök asszony! Grazie, kollégák! Köszönöm szépen, Csicseszter úr! A módosítók benyújtásának határideje március 25-e hétfő, déli 12 óra. Még egy tájékoztatás, az még itt lévő kollégáknak. Tegnap a koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy mini hallgatást szervezünk az ipari stratégiákról, hogy a találmányokat védjük, ezeket hasznosítsuk. A Galileóval kapcsolatban történik mindez. Rövidesen sor kerül a mini meghallgatásra. A szakbizottsági ülés ülése megváltozott. Tize, október 17-én nem lesz itt reülés, viszont október 14-ére terveztünk egy újat. Ehelyett arról is döntöttünk, hogy az mv ben elhangzott tanulmányt itt is elő fogjuk adni. Két, jelentésnek szület, két jelentéshez kerestünk gazdát, egyik űrkutatással kapcsolatos, aztán van egy másik is, van egy, van egy telekomról szóló, az európai digitális piacról szóló, és az ipar és az űrkutatási iparról. Ezek nem jogalkotási jellegű jelentések, ezeknek is lett gazdája. És fontosnak tartom még azt a döntést, amit a, a termékbiztonságról hoztunk. Ennyi. 15.30-kor Folytatjuk, akkor Cruz asszony látogat el hozzánk. Köszönöm szépen, és akkor délután találkozunk.